Okay, colleagues. Kedves kollégák, már így is csúszásban vagyunk. Nézzük meg a napirendet, el tudjuk fogadni véleményem szerint, és jóvá hagyhatjuk a februári és márciusi ülések jegyzőkönyvét is. Néhány bejelenteni valóm van. Szeretnék arról tájékoztatást adni, hogy a 2015-ös összefoglalásokat és ajánlásokat, hát fantasztikus titkárságunk már elkészítette a két, mind a 2015 petícióra vonatkozóan. Megkaptuk az utolsó e, SIR dokumentumokat ezen a héten. Ez azt jelenti, hogy a hátralékunk egyre kisebb, csökken naponta, és az év végére remélhetőleg már nem marad semmilyen hátralékunk. Valensza úr ezt ön is hallotta? Figyel arra, amit mondok, Valensza úr. Figyelt arra, hogy a hátralékunk egyre csökken, és az év vége felé remélhetőleg már nem is lesz ügy hátralékunk. Úgyhogy a titkárság kitűnő munkát végez le a kalappal előttük a B listával kapcsolatos kérés milyen ügyek kerüljenek a bélistára, illetve mi a peti iránymutatásokban kialakított vélemény, ezt ugye már elfogadtuk. A B listára került petíciók lezárásának alapját már létező bizottsági közlemények alkotják, vagy más dokumentumok. Tehát amikor további intézkedéseket kérnek, akkor először ellenőrizzék az EPT-ben, hogy ezeket az intézkedéseket nem hozták-e már meg kielégítő módon, vagy esetleg nem úgy. Időnként akkor kérünk több információt, amikor már megvan az információ, csak senki nem nézi meg. Akkor mehetünk tovább. Ötödik pont senki nem kér szót az egyebek napi rendi pont kapcsán. Hatodik napi rendi pont. Itt foglalkozzunk uh, a 1270, uh, per 2014-es petícióval. Ján Luterán úr uh, van itt, a petíció benyújtója. Itt a szlovák közszolgálati televízióról van szó, és maximum 5 percben kérjük foglalja össze a petíció lényegét. Üdvözöljük, és kérem, hogy 5 percben ismertesse velünk a petíciót. Köszönöm. Szlovákul fogok beszélni, ugye nem gond? Remélem nem. Tisztelt elnökasszony, tisztelt képviselők! A petícióval kapcsolatban ugye nem tudom, hogy önök megkapták-e. Küldtünk 2015-ben, október 25-én erről egy értesítést. Szlovákiában az állampolgároknak altotmányos joga az ingyenes közszolgálati televíziózás, és ez a jog sérült meg mégpedig oly módon, hogy van egy 2012-es 3500 eh, számú törvény, aminek értelmében előfizetési díjat kell fizetni a közszolgálati csatornáért. Ez a TV kapcsán regisztrálni kell eh, az előfizetői díj befizetőit. Viszont nincs lehetőség Szlovákia egész területén arra, hogy fogjuk a közszolgálati csatorna adását. Egy ö, egyszerű kis berendezéssel viszont lehet venni az adást, bizonyos polgárok ezt meg tudják tenni, mások viszont olyan helyen élnek, ahol erre nincs lehetőség, és csak műholdas ö, ö, sugárzás létezik. Egy állami cég biztosította korábban a műsoldas sugárzást minden probléma nélkül, de ezt követően átkerült ez egy magáncéghez, egy luxemburgi székhelyű magáncéghez, és ez a cég most már terrorizálja az állampolgárokat, hogyha nem fizetnek díjat a sugárzásért, akkor egyszerűen letiltják a a jelet. Luxemburgból működtetik ezt a céget. Ez a cég adatokat is manipulál egyébként, felhasználja a nézők adatait eh, más országban, például Csehországban, és ott is fizettett az emberekkel a sugárzásért. Ez eh, jogsértő magatartás, eh, sérti a fogyasztói jogokat is. Ez a vállalat például leveleket küldött ki bárki számára hozzáférhető módon, nem ajánlott küldemény formájában. Tehát ezeket mindenki hozzáférhet ezeket az információkhoz. Azután a kártyák regisztrációja kapcsán is sok a csalás és a manipuláció. Tehát a közszolgálati csatorna sugárzásai miatt egy magáncégnek kell fizetni, és ez a cég Luxemburgban van behegyezve, ezért csak a luxemburgi hatóságok gyakorolhatnak felette felügyeleti jogokat. Ez a cég időnként megváltoztatja a tévékártyák paramétereit, és hogyha valaki mondjuk Mm, nem néz egy ideig televíziót, vagy szabadságon van, és közben nem néz, akkor egyszerűen blokkolják a jelet. És hogyha panaszt emel a fogyasztó, akkor, és ezt meg akarja tenni, akkor fel kell hívnia egy eh, nagyon eh, költséges eh, telefonszámot, tehát nagyon drága, sokat kell fizetni, E, az ilyen hívás után meg kell egy új kártyát vásárolni a fogyasztónak, mert közben már ugye törölték a nyilvántartásból. Leblokkolják egyszerűen a e, már meglévő kártyák használatát, kötelező az újraregisztráció és új kártya megvásárlása, nagyon rossz feltételek mellett. Az állam nem teljesíti szabályozói feladatát, és nem látja el ezt a funkciót. A szlovák nemzeti hatóságokat tájékoztattuk, értesítettük erről, de nem tettek semmit. És ezt egyfajta kartelként is jellemezhetjük Luxemburgban, Csehországban, Szlovákiában, hiszen terrorizálják és egy karteleznek ezek a cégek. Az Európai Bíróság 375 per 5-ös ügyélet számmal foglalkozott ezzel az ügyel, de ez nem pontosan ugyanez az ügy volt. A Skylink cég tehát erről a cégről beszéltem az előbb, nagyon súlyos eh, támadást eh, intéz eh, a szlovák polgárok ellen. Kérjük az Európai Parlamentet, hogy segítsen megoldani ezt a problémát, amely már évek óta tart. És a szlovák polgárok már elvesztették a hitüket, a bizalmukat az európai intézményekben. Ez volt az eredeti petíciónk tartalma, de megkaptak egy rövidített változatot is, a petíciónk e, egyik rövidített változatát. E, a parlamenti képviselők e, valószínűleg nem olvasták el a petíciót, mert a reakciója erre következtethetünk, hogy vagy nem értették meg, vagy, vagy nem is reagáltak. Ugyanis a 95-46-os irányelvet említik meg a válaszban, és a válaszban emellett szó van a nemzeti hatóságokról, hogy a nemzeti hatóságoknak van hatásköre arra, hogy megoldja ezt a problémát. Ez áll a bizottság válaszában. Azután a bizottság a válaszában foglalkozik az előfizetői díjakkal is, és megint csak azt mondja a bizottság, hogy a nemzeti hatóságok hatáskörébe tartozik ez a kérdés, és az állam dönt arról, hogy milyen díjakat számítson fel, hogyan finanszírozza a köztévét. A harmadik válaszában pedig azt mondja a bizottság, hogy minden fogyasztó fordulhat, panasszal élhet, hogyha a fogyasztói jogokat sérelem éri. Most nem tudom, hogy a bizottság félreértette a petíciónkat, vagy ez tudatos volt ez a válasz. Most azért itt, hogy meghallgassuk majd a bizottság képviselőjét is eh, ezzel a kérdéssel kapcsolatban, úgyhogy majd ön még egyszer megkapja a szót, miután lefolytottak a vitát, és akkor majd újból még kettő perc eh, áll majd a rendelkezésére. Öt percet adtam most önnek, és már hét percet beszélt. Eh, folytathatom? Hát nem, kér, esetleg nagyon-nagyon röviden össze tudnál foglalni, kettő percben. Nincs már két percünk, csak majd a vita után kap majd két percet. A vita legvégén kap majd két percet ismét. Talán vegye fel a fejhallgatót. Már adtam ennek öt percet, és ezt nem tudjuk tovább nyújtani. már 7 percet használt fel a rendelkezésre álló 5-ből. Most eh, tovább kell mennünk. Evenike Prokop a bizottság képviseletében tájékoztatja, eh, tájékoztat majd minket. Utána a képviselőkkel lefolytatjuk a vitát, és ezt követően adok megint szót önnek, és azért sem, hogy vegye fel a fejhallgatót, és hallgassa a tolmácsolást. No commission. Thank you very much. Bizottság. Köszönöm szépen, elnök asszony. A DG Connect-es eh, kollégámmal, vagy itt én a DG Justice-nál dolgozom, és a közleményünkben is foglalkoztunk ezzel a kérdéssel. Először biztosítom a petíció benyújtóját arra, hogy olvastuk az összegzést is, és a hosszú változatot is olvastuk, és a parlament is elolvasta azt a három oldalas eh, anyagot, amiből idézett. A mi megítélésünk szerint, és ez volt a közleményünk alapja is, amit kiadott a bizottság, a petíció több kérdést is fölvet. Az első kérdés az, hogy legyen szabad ingyenes hozzáférés a köztévéhez. A második, Szlovákiában. A második kérdés, a műsorszórás jogát, amikor egy magáncégnek adták át, ön szerint ez a piac manipulálása volt, hogy megváltoztatták az előfizetői szerződések feltételeit. Azután azzal érvel a petíció benyújtója, hogy a személyes adatok védelméhez fűződő jogot megsértették. Továbbian azzal érvel, hogy a szlovák hatóságok nem látták el felügyeleti feladatukat, vagy az ő hatáskörük a felügyelet. Nos, a bizottság a közleményében elemezte az érvényes jogszabályokat, elemezte kértük ezeket a rendelkezéseket a bizottság hatáskörének alapján, hogy most tehet-e valami intézkedés, vagy sem, és megpróbáltunk válaszolni a petíció benyújtójának aggájaira. A bizottság azt mondta, itt most először az, én a személyes adatok védelméről beszélek, a kollégám pedig a távközlési kérdésekről. Tehát a, az adatvédelmi szabályokat akkor sé, megsértették el, mikor, ha, akkor sértették meg, ha adatok feldolgozása se történik. Itt erről nem volt szó. Az előfizető személyek adatai, személyes adatok, a személyes adat, a cím, a születési hely, stb. Ezek személyes adatok, tehát ezekre vonatkoznak a az adatvédelmi szabályok. Viszont amit nem állítanak, foglalnak össze korrektül a petícióban, az, az, hogy itt nem voltak érzékeny adatok. Jelet például a nem, vagy a vallás, felekezethez való tartozás, ez érzékeny adat, vagy szakszervezeti tagság, szexuális irányultság, stb ilyen érzékeny adatokat, amelyek különös védelmet kell, hogy élvezzenek, nem sértettek meg. Amikor adatokat dolgoznak fel, ezt az adatvédelmi elveknek megfelelően kell, hogy történjen, azaz az adatokat tisztességes módon kell feldolgozni, transzparens, átlátható módon. Mi nem tapasztaltuk azt, hogy bármelyik ilyen szabály sérült volna. És amit még alá kell húzni, a petíció benyújtója azt állítja, hogy az adatvédelmi szabályok sérültek, magánszemély, illetve egy magáncég vonatkozásában. Nos, a bizottságnak nincs hatásköre ennek a megítélésére, itt a nemzeti hatóságnak van csak hatásköre. És ezért azt tanácsolta a bizottság a közleményében, hogy a petíció benyújtója forduljon az adatvédelmi felügyeleti hatósághoz, minden tagállamban kell, hogy legyen, ilyen hatóság, nekik van hatáskörük arra, hogy ilyen panaszokkal foglalkozzanak, és tovább vizsgálják az ügyeket. Hát ennyit mondtam volna az adatvédelmi szabályokról, és most a kollégám folytatja. Oh, thank you so. Köszönöm szépen. Én arra fogok beszélni, hogy a bizottsági, hogy az uniós hatáskörök esetében mit léphet a bizottság a műsor szórás témájában. A 29-es jegyzőkönyv érvényesül, ez függeléke, vagy melléklete az Európai Unió működésről szóló szerződésnek. A jegyzőkönyv kimondta, kimondja, hogy a tagállam támogathatja a közszolgálati TV szolgáltatást, amennyiben ez a szolgáltatás valóban közszolgálati, de természetesen nagyon fontos az, hogy a versenyt nem lehet torzítani. A jegyzőkönyv alapján egyértelmű, hogy a tagállamok felelőssége az, hogy a finanszírozást megszervezzék, ennek a különböző feltételeit és módjait. Ez, azt, ez nem azt jelenti, hogy az EU-nak egyáltalán nincs hatásköre, de az általunk rendelkezésre álló információ alapján úgy látjuk, hogy az Európai Bizottságnak nincs hatásköre, hogy ebben, aki ebben az ügyben fellépjen. Elnök, köszönöm szépen, akkor most a kollégák következhetnek. Mária Szúr az első. Parancsoljon. Tisztelt elnök asszony! Azt gondolom, hogy más szempontokat is figyelembe kell venni. Tudnunk kell azt is, hogy történt-e visszaélés a szolgáltatások terén. Itt ugye egy olyan szolgáltatásról van szó, amely fizetés ellenében kapható csak meg. hogy az, hogy valaki hozzáférhessen ehhez a szolgáltatáshoz, ahhoz nagyon komoly összeget kell fizetni. Meg kell vizsgálni, hogy van-e verseny. Aztán azt is meg kell vizsgálni, hogy amikor a szolgáltatást felfüggesztik, és az érintett ügyfél telefonon próbálja meg fölvenni a kontaktust a szolgáltatóval, akkor képtelen arra, hogy eljárjon. Nem tudom, hogy a bizottság megvizsgálta-e ezt. Vajon a domináns piaci pozícióval visszaéle jelen esetben a szolgáltat. Valójában itt monopóliumról van egyébként szó. Minden egyes tevékenységre kihatással van, ennek a, kihatása van ennek a piaci szereplőnek. Szerintem tehát az ügyfél öm, nem részesül megfelelő elbánásban. A 29-es jegyzőkönyv, illetve a személyes adatok védelmének kérdése. Nos, a bizottság erről elmondta a véleményét, ezzel nem mindenben érek, bértek egyet, de úgy tűnik, hogy valamit kifelejtettek az elemzésükből, ez pedig az, hogy itt kvázi monopóliumról van szó, és ezzel a fajta monopól helyzetre visszaél a szolgáltató. Szerintem egyértelműen úgy kéne figyelembe venni még egyszer ezt a kérdést, hogy a monopól helyzetből indulunk ki. Nagyon fontos a magánélethez való jogvédelme, a magánadatok védelme, illetve ott van még a 29-es cikk a közszolgálati televíziózásról és rádiózásról. Tehát figye, vegyük figyelembe nem csak azt, amit, meghallott, amit most hallottunk a petíció benyújtójától, hanem azt is, hogy milyen áron adják a szolgáltatást, illetve, hogy milyen a piaci helyzetük. Szerintem ezt a petíciót mindenképpen el kell fogadnunk, és alaposabban utána kéne jönni, miről van szó. Köszönöm, Péter Jár. Az a meine... Köszönöm szépen. Az első kérésem, illetve aggodalmam a következő. Ugye a bizottság azt mondta, hogy a petíció benyújtója forduljon még egyszer a hatósághoz. Nem tudom, hogy Szlovákiában van-e ombudsman vagy petíciós szakbizottság. Ez egy elő szobája tulajdonképpen a hatósághoz való hozzáférésnek. Ez tulajdonképpen a közszolgálati média az tagállami kompetenciába tartozik. Ahogy Maria Szúr is mondta, meg kell vizsgálnunk azt, hogy európai jogszabályokat megsértettek, vagy nem, ezt meg kell néznünk. A kérésem a petíciót benyújtóhoz, hogy még egyszer fussa le a nemzeti kűröket. E, a, legyen szó rádióról, televízióról, a médiáról, a tagállamok felelősek ezért, és adatvédelmi kérdések, illetékkérdése, mind-mind ezeket, mind-mind a Nemzeti Hatóság felelős. És aztán persze felmerül a kérdés, hogy hol érinti ez az európai jogszabályokat. A kollégákat kérem tehát, hogy még várjuk meg a döntést, várjuk még a döntéssel, hogy lezárjuk vagy nyitva adjuk a petíciót. Először még várjuk meg, hogy mit mond második körben a Nemzeti Hatóság. Thank you. Pál. Köszönöm szépen, Csáki Pál következik. Köszönöm szépen. Köszönöm a szót. Úgy tűnik, hogy ma szlovák napot tartunk, szlovákul fogok én is beszélni. Úgy gondolom, hogy három különböző szinten kéne megvizsgálni ezt a kérdést. Nézzük az első szintet. Szlovákiában van egy olyan intézmény, amely a személyes adatok védelmével foglalkozik. Úgy vélem, hogy ennek a hatóságnak el kéne végezni a feladatát, de nem föl kéne vennünk a kapcsolatot ezzel a hatósággal. Aztán van egy másik hatóság, a szlovákiai kereskedelmi felügyelet. Az ő véleményüket is meg kéne kérdezni. Úgy vélik-e, hogy a piaci részesedéssel visszaélte az adott szolgáltató. Tájékoztatást lehetne kérni tőlük is arról, hogy az állampolgárok által befizetendő összeg megfelelő. Második, vagy a harmadik dimenzió Luxemburg, hiszen ennek a cégnek a székhelye Luxemburgban van. A luxemburgi hatóságokat is meg lehetne keresni, és még egy dolog, itt az Európai Parlamenten belül is kérhetnénk egy véleményt az ITRÉS vagy az IMKOS kollégák felé föltehetnénk egy kérdést, hogy ők mit gondolnak erről. Köszönöm. Thank you very much. Elnök, köszönöm. Úgy látom, más nem kért szót. Úgyhogy visszaadom a szót Luterán úrnak, a panasz, panasz benyújtójának. Két perce van. E, pri prvej pripomienke pána poslanca som mal dobrý dojem. Köszönöm. Csáki úr első megjegyzésénél úgy éreztem, hogy pozitív meghallgatásra leltem, de ön szerint még nem vettük fel a, nem vettük fel a kapcsolatot ezekkel a hatóságokkal, a minisztériummal, a különböző hatóságokkal, a szlovák parlamenttel, az ombudsmannal, mindenkivel felvettük a kapcsolatot. Két évvel ezelőtt kezdtük el ezt az egész folyamatot. Több száz megkeresést kapott az ombudsman, és ő erre azt válaszolt, hogy ez nem az ő hatásköre. Aztán tovább vitatták a kereskedelmi, kereskedelmi, kereskedelmi felügyeletnek, ők továbbították ezt a problémát a cseh felügyeletnek, a cseh telekommunikációs felügyelet pedig bírságot vetett ki, 15 millió cseh koronát, ez egy nagy összeg. A szolgáltató nem reagált megfelelően, csupán nevet változtattak, és ez a folyamat már évek óta húzódik. Úgyhogy 2014 óta foglalkozunk ezzel a problémával. Több ezer polgár nyújtott be panaszt ebben a témában, és mi mindent megtettünk, amit a törvény előír ezzel kapcsolatban, úgyhogy igenis nagyon súlyos problémáról van szó. Valaki valahol manipulál, az európai polgárok elektromos adatával. Mi polgárok fizetünk az adatokért, a, a állam pedig fizet a, polgár, fizet a, a szolgáltatóknak azért, hogy közszolgáltatási televíziót, televíziós szolgáltatást adjanak. Ők viszont ezt a pénzt a polgárokon, polgároktól is számon kérik. Szerintem ez egy nagyon fájdalmas helyzet. Az a benyomásom, hogy nem igazán értjük jól egymást. Több százezer családról van szó. Például egy nyugdíjas kap egy levelet, egy felszólítást, hogyha a közszolgáltatási televíziótásért nem, nem fizet, akkor kikapcsolják az adást, a műsorszórást. Vegyük észre, hogy ez egy nagyon súlyos probléma. Amikor a privatizáció elkezdődött Szlovákiában, akkor a műsorszorás 51%-át a Deutsche Telekomnak adták el, aztán ezt továbbadták, és ez így folytatódott. Ez egy ördögi kör. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen. Elnézést. Egy mondat közepén járt, de mégis vég, végbe, félbe kellett szakítanom. Én két percet adtam önnek, ön pedig három percig beszélt. Köszönöm. Azt hiszem többen már nem szólnak ehhez hozzá, úgyhogy akkor összefoglalnám a javaslatokat. Ellen vélemény nem volt. Maria Szúr és Csáki úr is nyitva szeretnék hagyni a, a, a petíciót, így látom, meg, így értelmezem legalábbis a szavaikat, akkor ezt fogjuk tenni, tehát nyitva tartjuk a petíciót, és Luterán úr úrnak elmondanám, hogy eh, szakbizottságunk tudomásul vette az ön panaszát, ami pedig az adatvédelmi aspektusokat illeti, egy levelet fogunk írni, és a luxemburgi adatvédelmi hivatalnak ezt eljutatjuk, illetve a szlovák köztársaság személyes adatvédelemmel foglalkozó hivatalának is megvárjuk a válaszukat. Ami pedig a szerződéseket illeti, a szlovák kereskedelmi felügyeletet is arra kérjük fel, hogy tartalmi, igazi tartalmi választ adjanak a problémára, a kérdésre. Ezen túlmenően pedig az IMKO-nak és az ITRE-nek, két szakbizottságunknak is el fogjuk juttatni ezt a petíciót, továbbítjuk, hiszen ők foglalkoznak a, a szerződésekkel. Mária úr, hogy gondolkodik erről? Mi a véleménye? Kérjük meg az Európai Bizottságot arra, hogy vizsgálja meg a szerződéses oldalról is ezt a problémát, mert domináns helyzete való visszaélésről van szó. A bizottság úgy vélem, hogy ezt meg kell, hogy vizsgálja. Elnök, valójában ez tagállami hatáskör. Ők döntenek a, köz, a közszolgálati televíziózás feltételeiről. Az kép, Marias képviselő. Én a 86-os cikkre utalok, ez a domináns pozícióval a visszaélésről szól. Európai Uniós szolgáltatóról van szó, egy monopól helyzetben lévő szolgáltató visszaél domináns helyzetével, és ha ez megvalósul, akkor maga a bizottság, az Európai Bizottság is, foglalko- is foglalkozik, foglalkozni, foglalkoznia kell ezzel a problémával. Mondom, a domináns piaci helyzet visszaélése megvizsgálandó, tehát kereskedelmi és gazdasági oldalra is vizsgáljuk ezt meg, ne csupán politikai vagy adatjogi vagy tájékoztatáshoz való jogi helyzetből vizsgáljuk ezt meg, nézzük a kereskedelmi oldalát is. Ennek jó, így fogunk eljárni. Akkor a domináns pozícióval való visszaélés címén ezt visszautaljuk az Európai Bizottsághoz, plusz még azt is megtesszük, amit az imént felolvastam. Így fogunk tehát eljárni, köszönöm szépen, köszönöm a Köszönöm Luther úrnak, hogy ellátogatott ide a szakbizottság ülésre. Köszönjük, hogy megismertette velünk ezt a témát. Nekem most sajnos egy pillanatra el kell mennem, illetve egy hosszabb időre, és Csáki Pál fogja az elnöki tisztet ellátni az ülés hátrajövő részében. Mindenkinek kellemes ülést kívánok, és holnap reggel találkozunk. Uh, Kedves barátaim, akkor folytassuk a napi rendet. A következő petíció 2338 ban Maria Navarro Diego spanyol állampolgár által az Impagats Habitat Valencia közösség nevében benyújtott petícióról van szó. Azt az információt kaptam, hogy Spanyolországból két petíció benyújtó érkezett. Önöké az szó 5-6 percet tudok adni kettőjüknek, tessék. Köszönjük. Nosotros, ciudadanos de la Unión, agradecemos. Mi európai polgárok megköszönjük az európai, szakbiz, európai parlament ezen szakbizottságnak, gának, hogy beszélhetünk azokról az igazságtalanságokról, amelyet a spanyol kormány követett el az elmúlt években. Vissza ható jelleggel több száz családtól megmondták a lakhatási támogatást, és a piaci kamatlábon, kamatnál magasabb kamatlábat alkalmaztak. Az autonóm kormányok is visszaéléseket tettek, például a valenciai kormány sajnálatos módon az európai alapértékeket nem tartották be, több százezer család hihetetlenül rossz gazdasági helyzetben volt, van továbbra is, és ezek a kormányok nem figyelnek oda. Több mint 300 ezer családot érint ez a probléma, körülbelül 1 millió személyt, mondom visszamenőleges jelleggel, a spanyol kormány törölte azt a lehetőséget, hogy ezek a családok lakhatási támogatást kérjenek. A, az építő ipari öm, az építőipari buborék kialakulása után ez volt az egyetlen lehetőség ez a lakhatási támogatás ezeknek a családoknak arra, hogy valahol lakhassanak. Már négy éve ezek a családok a saját zsebükből fizetik ki, fizetik ki a pluszköltségeket, amelyek a jelzálók kölcsönből erednek. Ez több ezer eurót is jelenthet évente. Nem nagyon van választásuk, vagy kiadják a lakásukat, vagy pedig eladják. A lakhatáshoz való jogot tiporja a sárba a spanyol kormány. Ezek olyan jogok, amelyek szerepelnek az Európai Alapjogi Kartában, például a biztonsághoz való jog, a jó, a jó hiszeműség, illetve a szabályok egyoldalú, hirtelen megváltoztatása. Gazdasági döntéshozatal tör, történt. Hogyha valaki azt a, azzal a döntéssel élt, hogy fölvesz egy hiányzáló kölcsönt, akkor tiszteletben kell tartani ezt a jogát. A szabály megváltozott, és ez jogi káoszhoz vezetett, de sajnos bizonyos, csak bizonyos emberekre van hatással, másokra nem. Ugyanazok feltételekkel vették fel ezeket a jelzálók kölcsönöket, az emberek mégis máshogy vonatkozik rájuk a szabályozás. A valenciai kormány több mint 60 ezer családot csapott be a lakhatási támogatásában. Ez több mint 280 millió eurát jelent az elmúlt 6 évben. 2006 2012-ig a valenciai közösség foglalkozott ezekkel a támogatásokkal, Alapvetően pénzügyi, pénzügyi entitások, alapvetően építők részesedtek ezekből a lakhatási, ezekből a támogatásokból. Viszont az igazi koncesziót nem kapták meg. Ez azt jelenti, hogy a családok nem kapták meg a lakhatási támogatásukat, és nem férhettek hozzá a védett lakásokhoz. Ezzel a jogaikat, jogaiktól fosztották meg ezeket a családokat. Nem a megfelelő célra költötték el, költötte el tehát a valenciai kormány azokat az összegeket, amit a spanyol kormánytól kapott a központi kormányból. Nagyon sok fórumon próbáltuk meg feltárni az egy ügyünket, demonstráltunk az adat, a különböző ombudsmanokhoz fordultunk, és rendkívül nagy költséggel járt ez a folyamat. A problémát megoldandó a kormányváltás után sikerült újraütemezni ezeknek a lakhatási támogatásoknak a kifizetését. Azt kérjük az Európai Parlamenttől, hogy garantálja azt, hogy az érintett családok továbbra is megkaphassák ezt a lakhatási támogatást, illetve létezzenek továbbra is a védett lakások. Nagyon fontos kérésünk az, hogy nyomozza, nyomozzanak és vizsgálják ki, hogy pontosan mi történt. Köszönöm szépen, és köszönöm a figyelmet. Thank you very much. I have an information. Köszönöm szépen. Úgy hallottam, hogy Valencia egy képviselője, Gustavo Martínez is itt van. Talán ön válaszolni tud a kérdésekre. Tessék meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Az igazgatónk jelen pillanatban úton van, hiszen késik az késik a gépe, úgyhogy nem tudott ideérni időben. A Valenciai Regionális Kormány nevében hadd mondjam el, hogy nagyon köszönjük, hogy megosztják a véleményüket velünk ezzel a témával kapcsolatban. Nos, a lakhatási támogatás ki nem fizetésével kapcsolatban a 2012-ben megállapított döntésről van szó a néppárt kormány részéről a nemzeti kormány minden már megadott, megítélt támogatás kifizetését e, eltörölték a regionális lakhatási tervnek megfelelően. Emellett volt egy másik probléma, rosszul értelmezték a e, jogszövegi, jogszabály e, szövegét a Nemzeti Minisztériumban. A 2012-es törvény végrehajtásával kapcsolatban 120 millióra került sor, kifizetésre került sor 2009-ben lakatási kifizetésre, és 2014-re ezt 11 millióra csökkentették. Hatalmas hatása volt ennek a csökkentésnek, 50 ezer családot érintett ez, körülbelül 250 millió eurót nem fizettek ki már megítélte támogatást. A helyzet szerencsére most már más. Tavaly a e, valenciai régió új kormányt választott, és ez egy átfogóbb szociális e, e, tervet fogadott el, és ez júliusban kezdte el a munkáját. Július óta a kormány azonnal reagált a ki nem fizetett lakatási támogatások problémájára. Az elmúlt az el, a munkájának első hónapjaiban nagyon sokat dolgozott azon, hogy a függőben lévő lakhatásokat, támogatásokat kifizessék. Eddig a 250 millióból eh, már nagyon sokat kifizettek, 210 milliót, és 40 millió maradt még fent és eh, hamarosan ezek is kifizetésre kerülnek. Ezen 40 eh, milliónak a kifizetése a helyzet által érintett családok számára nagy megkönnyebbülés jelent majd, ez tehát a regionális kormány üzenete. Köszönöm szépen, mondja az elnök, most pedig az Európai Bizottságot kérem a DG Régió részéről, Laura Hagano asszonyt kérem. Köszönöm szépen! a Digi régióból érkeztem, eh, Stephanie Wolfartennel együtt, aki majd velem együtt eh, igyekszik tisztázni a petícióban felvetett eh, jogi kérdéseket is a Digi Justice távollétében, akik nem tudtak eljönni. A helyzet lassan javul, ennek nagyon örülünk, ez már nagyon jó hír. Az Európai Bizottság nagyon aggódik, ezen konfliktussal kapcsolatban európaiak jólétéről van szó, lakhatásról van szó. Ez egy nagyon fontos téma e, és intézkedés a szegénység elleni küzdelemben. Ez nagyon fontos olyan országokban, mint például Spanyolország, amelyeket nagyon súlyosan érintett a gazdasági válság és a szociális kirekesztés. A lakhatási politika tagállami felelősség, mindazonáltal a kohéziós politika fontos szerepet játszik ezen a területen, főleg az energiahatékonyság és a megújuló energiások szempontjából. Az új lakások építése és támogatandó, a, főleg a kirekesztetettek helyzetének megsegítésére, javítására, ugyanúgy, mint a foglalkoztatás, az egészségügy, stb. De most az, eh, a regionális és fejlesztési alap eh, nem vesz részt a társfinanszírozásban. Most a kolléganőm fogja elmondani a részleteit ennek a kérdésnek. Köszönöm szépen. Szeretnék eh, hozzátenni valamit a jogi aspektushoz amikor megvizsgáltuk a petíciót benyújtók problémái, problémáit, főleg a 34-es cikket, amely lakatási támogatáshoz való jogot határozza meg, láttuk azt, hogy nincsen, ez nem Európai Uniós támogatásokat érint, hanem tagállami támogatásokat, és a Karta 54-es cikke azt mondja ki, hogy csak akkor érvényes a karta a tagállamokra, hogyha a tagállamok az európai jogot alkalmazzák. Úgyhogy nagyon nehéz itt európai jog alkalmazását megállapítani, ezért a bizottság itt a támogatások kifizetésével kapcsolatban nem tud beavatkozni. Köszönöm, mondja az elnök. Most megnyitom a vitát hogyha jól értettem, Valencia régiójának az álláspontját, úgy értettem, hogy a saját kompetenciájukban hajlandóak megoldani a problémát. Nem én vagyok a felelős ezért, mondja a regionális képviselő. A Valencia régió nevében mondtam el az üzenetünket. Úgy tűnik, hogy 225 milliót már kifizettek, és további 40 millió kifizetésére kell hamarosan kerül hamarosan sor. Úgy látom tehát, hogy a szándék megvan, és a kifizetési meghagyások már megszülettek. Rodríguez asszony, az első hozzászóló. Presidente. Köszönöm, elnök úr. Először is üdvözlöm a kifizetetlen lakhatási támogatások egyesületének képviselőit, kár, hogy ilyen sajnálatosokból jöttek el ide. Amit a bizottság mondott, az mind helyes, és láthatjuk azt, hogy megvan az akarat arra, hogy megoldják ezt a problémát. Itt egyébként nincsenek közösségi alapok ebben a témában. De nagyon fontos az, hogy a jogi alapelveimet figyelembe vegyük, és amikor elemezzük ezt a témát, akkor ebből kell kiindulni szintén, amikor egy tagállam a saját hatáskörén belül a szabályokhoz, a szabályokat bizonyos feltételekhez köti, tehát megszabja, hogy milyen feltételekkel lehet egy adott joggal élni, hogyha a jogbiztonság és a legitim a legitim bizalom kérdését is figyelembe veszük, akkor jutunk el az eset megértéséhez. Korábban automatikusan megújultak ezek a társi támogatások, nem kellett, folyton, nem kellett újból kérvényezni. Ez így volt sok éven keresztül. Azok a, a kezdeményezettek, ebből indultak ki, mert mindig is így volt, soha senki nem tájékoztat őket arról, hogy ez meg fog változni. Viszont, miután brutálisan lecsapott Spanyolországra a gazdasági válság, és az emberek nem tudták, hogy mive, mi vár rájuk lakhatási támogatás ügyében, illetve ezek az emberek, ezek az emberek a munkájukat is sokan elvesztették, ezek az emberek elvesztették bizalmukat, elvesztették jóhiszeműségüket, és, és sokszor éppen ezért nem is fizették be, amit be kellett. Nagyon sokakat, nagyon sokakat ki kellett lakoltatni, mert nem fizették a jelzáló kölcsönüket. Kérem, hogy a mi szakbizottságunk is, illetve a bizottság is, az Európai Bizottság vegye ezt figyelembe. Nézzük a regionális kormány kérdését. Megvan a politikai akarat, és ez egy olyan pillanatban érkezett ez a politikai akarat, amikor egyértelműen üres volt a kincstár a régióban, és ebben a ilyen nehéz időszakban képes volt a regionális kormány arra, hogy ígéretet tegyen, és megoldja, hogy megoldja ezt a problémát. A jelenlegi regionális kormány nyomozást folytat, hogy megállapítsa, hogy miért lépett föl az elődje így, és amikor lezárul ez a nyomozás, akkor megfelelő intézkedéseket fognak hozni, és természetesen megállapítják majd a felelősséget. Azt szeretném mondani ennek az Egyesületnek, hogy a valenciai kormány támogatását élvezik, és az Európai Parlamentben székelő valenciai képviselőkét is. Köszönöm. Albiol kolléga. Gracias. Eh, Köszönöm szépen. Üdvözlöm az Egyesület képviselőit. Tudom, hogy több éves harc után látogatnak el ide, a jogaikért harcoltak. A valesziai kormány számos fórumán és az összes lehetséges fórumon elmondták már a panaszukat, és ezután, a hosszú harc után érkeznek el ide az Európai Parlamentben. A lakhatáshoz való jog emberi jog. Az emberi jogok egyetemes nyilatkozatában két, két helyen, két cikkben is szerepel. Ez egy olyan jog, amit az Európai Unió nem teljesít. Jelenleg lakhatási válságról beszélhetünk Európában, több millió ember nem jut megfelelő lakhatáshoz, méltó lakhatáshoz. Ez leginkább azokban az országokban van jelen, ahol a legsúlyosabb volt a megszorítási politika, Írország, Portugália, Görögország, Spanyolország. Spanyolország esetében mikorról is kell beszélnünk, hogy évtizedeken keresztül a lakhatás nem minősült jognak, hanem spekulációs javaknak számítottak a lakások, nem volt igazi lakhatási politika, mindig is a piac vezérelte a lakhatási kérdéseket. Spanyolországban majdnem fél millióan vannak, akiknek nincs megfelelő lakhatásuk, de Európa üres lakásainak elég nagy része Spanyolországban van. Ez azt jelenti, hogy nem volt állami lakhatási politika, csupán visszaélések voltak és spekuláció. Egyébként Franciaországban 17, az Egyesült Királyságban pedig 18 százalékot tesz ki a, a megélhetési a megélhetés költségeinek 17-18 százalékát teszik Magyarországban ez sokkal kevesebb. Azért mondom ezt, hogy világos legyen, hogy a politikai akarat hiányzott, ezért nem volt igazi lakhatásis politika. Spanyolországban. Ezért jöttek el ide a panasz benyújtó is. Két dolgot szeretnék elmondani még. Egy, egy állami kérdésről beszélnek, hiszen az állam visszamenőleg megsemmisítette ezeket a lakhatási támogatásokat. Második dolog, Valenciában a valenciai kormány nem fizette ki azokat a támogatásokat, amelyeket mellesleg odaítélt a családoknak. Azért történt ez, mert ez egy néppárti kormány volt, amely nem tette eleget ígéreteinek. Több ezer család sorsát határozta ezt meg, nem tudták kifizetni a jelzáló kölcsönüket, és úgy érezték, hogy becsapta őket az állami központi kormány is, de a valenciai regionális kormány is, de úgy tűnik, hogy most a kormányváltással megoldódni látszik a helyzet, legalábbis a valenciai kormány részéről, de az állami kormány részéről nem oldott még meg a probléma. Szerintem itt egyrészt a közösségi jogot, jogot nem teljesítették, a lakhatáshoz való jog sem teljesült, illetve a szociális támogatásra vonatkozó jog sem ö, teljesült, erről is, erről is van közösségi jogszabály, illetve a fogyasztók is szenvedtek, sérültek ebben a kérdésben, több mint 150 ezer családról van szó. Éppen ezért úgy gondolom, hogy itt igenis van európai felelősség, a bizottság felelőssége, mert azzal, hogy a deficit csökkentésre ilyen erőszakosan kényszerítette Spanyolországot, spanyol, a spanyol kormány kénytelen volt ilyen eszközökkel fellépni, és ezért alakult ki ez a drámai helyzet a lakhatási támogatásra. Vajon az Európai Bizottság illetékes ebben a kérdésben? Nekem az a benyomásom, hogy csak akkor illetékes az Európai Bizottság, amikor ez az érdeke. Elmondom miért. Az Európai Bizottság, aki azt mondja, hogy a lakhatási politika, tagállami politika, kezét mossa. Nos, ugyanez a bizottság kényszerítette rá Görögországot arra, hogy hogy megváltoztassa a jogszabályokat, az első lakásvásárlásra vonatkozó jogszabályokat. Nem értem, nem értem. Valenció esetében hogy mondhatja ezt az Európai Bizottság, hogy nem illetékesek? Még egy dolog, szerintem nyitva kell tartani ezt a petíciót, nekünk itt a Petiben támogatni kell ezt a petíciót, levelet kell küldenünk a spanyol központi kormánynak. Ebben ugyanazt kérjük, mint amit a petíció benyújtói, tehát vizsgálják felül a lakhatási támogatás megszüntetését, illetve további tájékoztatást kérünk a pénz sorsáról. Ugye odaítélték sok esetben a lakhatási támogatást, de aztán soha nem fizették ki. Erről kérnénk tájékoztatást, és még egy dolog, Fontosnak tartom, hogy az Európai Bizottság válaszoljon arra a problémára is, hogy a közösségi jog teljesült-e, hiszen jogbizonytalanság alakult ki a lakhatási támogatás megszüntetésekor. Az első kérdésre válaszolt a bizottság, de erre a második kérdésre nem, ez egy fogyasztóvédelmi kérdés, mert megszűnt a jogbiztonság. A lakhatáshoz való joggal kapcsolatban nem ez az egyetlen petíciónk, Éppen ezért fontosnak tartom, hogy a Petiben globálisabb, átfogóbb vitát szervezzünk a lakhatási jogról, akár saját kezdeményezésű jelentést is írhatunk a lakhatási helyzetről Európában. Szóbeli kérdést is szeretnék benyújtani arról, hogy az Európai Bizottság az elfogadott intézkedéseket mennyiben követte nyomon, és fogal, és végezte ezt a munkát, tehát lakhatással nagyon sok kérdés foglalkozik, fogjuk ezt össze. Thank you very much. Köszönöm szépen, Beszerel asszony. Muchas gracias, presidente. Köszönöm, elnök úr. Rövid leszek, nem akarok többet beszélni, mint a panasz benyújtói. Megköszönöm nekik, hogy eljutottak ide. Üdv gratulálok ahhoz, hogy elég bátrak voltak, hogy folytassák ezt a harcot Én nem fogok a spanyol kormányról beszélni. Az európai intézmények hatásköröről szeretnék beszélni, hiszen mi vagyunk a letéteményesei annak, hogy az európai jogszabályok a gyakorlatban is megvalósuljanak. A valenciai is nem csak a valenciai és a spanyol képviselők fogják öröket támogatni, hanem az összes európai parlamenti képviselő, hiszen alapjogokról van szó, az európai polgároknak biztosnak kell abban lennie, lenniük, hogy eh, megvédik őket. Egyébként pedig az 51-es cikkkel kapcsolatban már elkezdtük a munkát. Nagyon fontos az, hogy az alap jogszabályi szöveg ne sérüljön. Itt ismételten politikai kérdésről van szó. Tim, szó Timmermans úr holnap ellátogat majd ide. Szerintem ezt a kérdést is fel lehet neki tenni. De a lényeg az, hogy a jogi kérdéssel kapcsolatban a bizottság mindenképpen, el kell, mindenképpen folytatni kell a, folytatnia kell a munkát, hiszen újra kéne ezt értelmezni, mert a jelenlegi értelmezésük nem tökéletes az biztos, hogy a rászorulókat segíteni kell. Jelen esetben is ez a dolgunk, ebben a spanyol vagy valenciai helyzetben. Ezeknek az embereknek meg volt a bizalma abban, hogy ugyanazokkal a feltételekkel fizethetik a jelzáló kölcsönüket, és ebben a hitükben rengették meg őket. Tartsuk nyitva ezt a petíciót, és a petíciós bizottságból kérjük azt, hogy vajon a védett lakások esetében miért az Euribor feletti mértékben nőttek a kamatlábak? Szeretnénk tudni, szeretnénk, hogyha a spanyol kormányára válaszolna, hogy ez miért így alakult az Euribor megegyezés alapja, mindenki számára érvényes, Nehezen felfogható, hogy a védett lakások esetében a kamatláb miért magasabb, mint az Euribor. Még egy dolog gyorsan. Egy állásfoglalást fogadtunk el múlt héten a parlamentben, Strasbourgban, a szegénység elleni harc témájában. Mindenki számára világos az, hogy a lakhatás jog. Ahhoz, hogy az ember méltó életet élhessen, kell egy megfelelő tető a feje fölé, ezt a bizottság is tudja. A kérdés csak az, hogy hogyan garantáljuk a lakáshoz vagy a lakhatáshoz való jogot, de ide tartozik az elektromos áramhasználata, a foglalkoztatottság, ez mind hozzátartozik az emberi méltósághoz. De saját hatáskörünkben a társadalmi beruházásokról is beszélhetünk, ugye az Európa 2020-as stratégia keretében a tagállamoknak erről kellett egy tagállami tervet létrehozni. Vajon ezt mennyire tartják tiszteletben? Nos, még nem igazán jutottunk el oda, hogy az alapjogokra vonatkozóan minden petíciót ilyen jó helyzetben tudjuk, de mondom, föl, az Euriborra vonatkozó kérdés mindenképpen föl kell tennünk. No. Köszönöm szépen. Eszter Esztáragon asszony következik. Eh, Köszönöm. Először is szeretnék köszönetet mondani az Egyesület képviselőinek. Amikor a petíciós bizottságba érkező petíciót az egyesek arra használják, hogy azt mondják el, hogy milyen szörnyű a néppárt, a néppárti kormányok, és ezzel párhuzamosan elmondják azt, hogy a szocialisták pedig milyen nagyszerűek, kérem, ez nem ilyen egyszerű, ez nem így van. A petíciós szakbizottság nem arra való, hogy politikai kérdésekről beszéljünk, nem ez a célja. Jó lenne, hogyha a bizottságról, az Európai Bizottságról és az illetékességekről szólna ez az egész. 2012 nagyon fontos év volt Spanyolországban. A lakhatási támogatásokat kellett újra ütemezni a e, megszorítások miatt. A spanyol kormány úgy döntött, hogy nem fogják meghosszabbítani ezt a lakhatási támogatást, a legsérülékenyebb, a legrászorulóbb ágazatoknak szeretett volna segíteni a kormány, tehát azok kaptak prioritást, akik a válság miatt nem tudták a, a bérleti díjat, kifizetni a lakás bérleti díjat, választania kellett a spanyol kormánynak, ezeket az embereket, ezek a még jobban rászorulókat választotta. A 2012-es helyzetben a spanyol kormány nem tudott minden rászoruló közösséggel foglalkozni. Egyébként a szocialista kormány 450 milliós hiányt hagyott a néppárti kormányra, ezt ki is fizette a néppárti kormány. Szerintem szabálytalanságot nem követett el a spanyol kormány, és mindig jóhiszeműen lépett fel. Ami a valenciai autonóm közösséget illeti, több mint 200 ezer euróról 200 millió euróról van szó, ezt elmondta a a valenciai közösség képviselője hát egyáltalán nem volt semleges, sőt, nagyon is részehajló volt. A valenciai parlament hogyha a parlament ki tudta fizetni a felgyülemlett adóságot. Én olyan híreket kaptam, hogy a néppárt kormányzásának utolsó hónapjaiban, 2014. decemberétől 2015. júliusig 15 milliót már kifizetett ez a néppárti kormány, és nagyon helyesen a jelenlegi kormány tovább folytatta az adósság kifizetését. Én nem fogom azt mondani, hogy egyesek jók, mások meg rosszak. Én azt mondom, hogy mindenki tette, amit tudott. És a függőben lévő 200 valahány ezer eurót, vagyis 200 valahány millió eurót sikerült kifizetni a jelenleg kormányon lévő kormánynak. A helyzet nagyon, nagyon bonyolult, nem csak Valenciában, hanem egész Spanyolországban. Persze, bárkitől lehet szaktanácsot kérni, Beferra asszony ezt például megtette, de mindent tegyünk a helyére, különben úgy tűnhet, hogy a néppárti kormány, amikor éppen néppárti a kormányoznak, akkor nem figyelünk oda az érzékeny kérdésekre. Nem, nem így van, odafigyelünk minden rászorulóra, minden kormányzása idején. Köszönöm szépen. Várjál, asszony következik. Még zárás? Muchas gracias. Yo, mm, Köszönöm. Nem arról van itt szó, mondom Rosszának, hogy a néppárt jó vagy nem jó, mert minden pártban van mindenféle ember. Nem erről beszélünk itt most, hanem arról van szó, amit az Egyesület is elmondott, hogy itt egy spanyol ügyről van szó, ezen belül egy valenciai ügyről, a lakhatáshoz való jogot megsértették, olyan kamatlábakat szabtak meg a jelzáló kölcsön visszafizetésnél, amely magasabbak voltak, mint az Euribor. Ezek egy rendkívül komoly hatással voltak a spanyol lakosokra, és nem csak ez volt az, ami igazi gondot okozott Spanyolországban, sok más ilyen eset volt. Ott van például Asturias, ahol baloldali kormány van, és 45 ezer közlakást építettek fel a közlakás programban. Úgyhogy eltérő lakhatási politikákat tapasztalhatunk a különböző spanyol régiókban, attól függően, hogy ki van kormányon. Asturias jó példa volt, egyáltalán nem volt ezzel a kérdéssel gondja, milliméter pontossággal odafigyelt minden legapróbb részletre lakhatási politikában. Vannak önök, akik azt mondják, hogy ez nem európai hatáskör, de hadd mondjam el azt, hogy az Európai Bizottság azt mondta válaszában, hogy a lakhatáshoz való jog nagyon fontos eleme a szegénység elleni harcnak, éppen ezért kell ezen továbbra is munkálkodnunk minden egyes tagállamban, és konkrét eszközökkel kell fellépnünk. Azt gondolom, hogy a lakhatáshoz való jog hazánkban sérült, ezt mindenki tudja, a spekuláció, aztán a megszorítások, aztán a politikai érdeklődés hiánya, illetve a, tiszt, a nem tisztességes vagy nem igazságos törvények, jogszabályok miatt. Vagy ott van például a kilakoltatások és a kétséges jelzálló kölcsönök kérdése. Sajnálatos, hogy maga a spanyol ombudsman ajánlása is süket fülekre talált, ezzel kapcsolatban már ő is elmondta a véleményét. A spanyol alkotmányt is megsértették, illetve az Európai Unió alapjogi kartáját. Nyitva kell tartani a petíciót, de lenne egy kérdésem. Ezt a foglalkoztatásügyi biztosnak, Tiszen asszonynak föl kell tenni ezt a kérdést, vajon a szociális lakásokkal kapcsolatos lakhatási jogot megsértette Spanyolország? Uh, Köszönöm szépen. Úgy tűnik, egyrészt itt van egy súlyos probléma, másrészt a jó szándék, és létezik a spanyol hatóságok részéről, hogy megoldják a problémát. Azt javaslom tehát, hogy tartsuk nyitva ezt a petíciót, másodszor készítsük elő egy jelentést a valenciai regionális kormánynak, és kérjük az hivatalos álláspontjukat a témában, és az ő álláspontjuk után tudjuk majd lezárni a petíciót. Remélhetőleg a kormány feladatainak végrehajtása alapján. Köszönöm szépen, ha ez elfogadható. Tessék, Tereza. Igen, köszönöm elnök úr, csak hadd mondjam el, amit javasoltam. Az Európai Bizottságtól kérnénk további magyarázatot a Jurivával kapcsolatban, hogyha lehetséges, a petíciós bizottság megtehetné ezt hivatalosan. Én nem ellenzem ezt, de úgy értettem, hogy az Európai Bizottságnak nincs kompetenciája az ügyben. Mi volt az álláspont? Úgy tűnik, hogy ez egy belső kérdés, spanyolországi belső kérdés. Nem tudom ezt megválaszolni, mondja a bizottság képviselője. Nem vagyok benne biztos, hogy melyik DG lenne kompetens ezen kérdés megválaszolásában, a, nem a DG Regio, ez biztos. Vagy a DG Justice természetesen szívesen megválaszolja a jogbiztonság eh, kérdését, illetve a eh, jogi felelősség vállalásának kérdését. Azt hiszem, hogy ők ezt meg tudják válaszolni részletebben menőben, ami azt illeti, hogy a szociális lakhatási eh, ér, igények miért nőttek meg. Hát ezzel, ez az önök feladata, hogy választ találjanak erre a kérdésre. Rendben. Elnök. Beszerel hogy nem vagyok benne biztos, de majd spanyolul beszélek. Nem tudom, hogy a főigazgatóság erre majd mit fog válaszolni, de sok kérdés felmerült. A kollégám Tiszen asszonyt, a biztos asszony említette. Jó lenne, hogyha Európai Bizottság eldönteni, hogy kiválaszoljon, de szerintem mi nem egy főigazgatóságnak címezzük a levelünket, hanem a bizottságnak. Vagyok eldöntik, hogy ki az illetékes, és válaszoljanak a petíciós szakbizottság egy kérdésére egy, nyitott petícióban. Rendben, mondja az elnök, azt javaslom, hogy ellenőrizzük, hogy a hogy az Európai Bizottság melyik DG-je felelős, és el, előkészítjük a levelet, ez elfogadható? Nos, szerintem ez, ezzel nincs gond, de a leveleinket nem egy főigazgatóságnak címezünk, hanem az egész bizottságnak. Majd, a szakbiz- majd az Európai Bizottságon belül eldöntik, hogy ki fog erre válaszolni. Szerintem elég az Európai Bizottságnak címezni. Oké, okay. uh, we a letter Akkor elküldjük a levelet a bizottságnak. Tessék. Eh, cuestión más importante que han planteado los peticionarios es la supresión de la subsidiación. Nagyon fontosnak tartom, hogy, az Euró, hogy a spanyol kormány ugye megszüntette ezt a támogatást. Ennek a miértjére várunk választ. Jó lenne, hogyha, az, hogyha mi Peti Szakbizottságunknak lenne egy ajánlása erre vonatkozóan. Erre mindenképpen válaszolniuk kéne. Küldjünk egy levelet a Petiből ezzel a kérdéssel, tehát tájékoztatást kérünk, vagy várunk a spanyol kormánytól. Legalább válaszoljanak. Második dolog. A vita után érdemes lenne talán meghallgatni, hogy mi a petíció benyújtóinak a véleménye. Yes, but, uh if I understand... Jó, de hogyha... Ha jól értettem a helyzetet, nem a központi kormányt érintő problémáról van szó, hanem a regionális kormányt érintő problémáról, nem? Tessék? La cuestión de la subsidiación... Nem. Ez egy olyan kérdés, ami mindenképpen a központi kormány illetékessége. Valójában itt két témáról van szó. Az egyik a, lak, a lakhatás eh, támogatás odaítélése, másik meg ennek a kifizetése. A valenciai kormány most teszi a dolgot, de a központi kormányra vonatkozó probléma még nem oldódott meg. Szerintem ez most a, leg, ez most a súlyosabbik része a kérdésnek. Éppen ezért kell a spanyol kormányhoz fordulnunk. Oké, okay, two of our Jó, akkor két kollega szeretne még hozzászólni, tessék. Sí, efectivamente la... Igen, a regionális kormány teszi a dolgát, megoldódik a helyzet. Ami pedig a, a központi kormányt illeti, az alkotmánybírósághoz került ez a kérdés. Az alkotmánybíróság már el is mondta a véleményét, ítélkezett, mi szerint minden, szabályzat, minden a szabályok figyelembe vételével és tiszteletben tartásával történt. Van olyan, hogy meg kell változtatni a illetékes, meg kell változtatni a szabály, szabályokat. Minden évben vannak ilyen miniszteri ö, dekrétumok. Szerintem ezzel itt nincs gond. Én támogatom az Egyesületet, de nem menjünk ebbe bele. Szerintem az a lényeg, hogyha az a lényeg, hogy ne bolygassunk egy olyan ügyet, amire vonatkozóan az adott ország alkotmánybírósága már ítélkezett. Én, mi, itt most a, én, mi itt most az alapjogok miatt vagyunk. Rodríguez asszony. Szerintem tiszta vizet kell önteni a pohárba. Állami hatáskör az, hogy ezeket a lakhatási támogatásokat folyamatosan, periódikusan, automatikusan megújították. Kérdés az, hogy az európai jog sérült-e, itt semmi köze ennek a, kérdés, a kérdésben semmi. Egyáltalán nem vonatkozik ide, hogy hogyan ítélkezett a spanyol alkotmánybíróság. Meg kell vizsgálni azt, hogy a bizalom és a jogbiztonság sérült-e. Nagyon kamatlábbal adták ki ezeket a, jelz, ezeket a jelzáló, kölcs, jelzáló kölcsönöket. Nos, ezek az érintett családok úgy döntöttek, hogy adott feltételekkel belevágnak egy lakás megvásárlásába. Aztán a feltételek egyik pillanatra a másikra megváltoztak, megváltoztak a kamatlábak, és mindez a válság és a szörnyűséges munkanélküliség közepette történt. Alapvetően kihúzták ezen személyek láb alól a talajt. Két kérdésünk lenne. Egy, az Európai Bizottságnak el kell döntenie, hogy ki az illetékes, illetve hogy az alapjogok sérültek-e hogyha alapjogok sérültek, akkor az alkotmánybírósághoz mennének az Egyesület képviselői, nem pedig az Európai Parlamenthez. Másik dolog, a spanyol kormány forrásokat utalt át a valenciai kormánynak, de sosem jutottak el ezek az alapok a kedvezményezettekhez. Hogyan lehetséges ez? A spanyol kormánynak mindezt ellenőriznie kellett volna, de nem tette meg. Éppen ezért kell ezt a dolgot is figyelembe venni. Én ezt kérném, a pet, tehát hogy a petíciós szakbizottság írjon egy levelet a spanyol kormánynak. Rendben. Ezt a levelet elküldjük a központi kormánynak is, jó? Elfogadható ez? Köszönöm szépen. Nagyon röviden meg tudom adni a szót, lezárásként tessék egy perc. Eh, Köszönöm, szeretem volna köszönetet mondani az összes szeretnék meg köszönetet mondani az összes hozzászólásért. Köszönet az Európai Parlamentnek. Kicsit meglep minket a néppárti képviselő véleménye. Az összes bírósági ítélet Nekünk adott igazot, az állam egyet sem nyert. Valójában az, mindenki a mi ügyünknek adott igazat, ahogy a képviselő asszony is tudja, hogy az összes típusú lakhatási támogatást meg akarták szüntetni. És az Egyesületünknek hála, miután minden egyes ombudsmanhoz elmentünk, sikerült azt elérni, hogy a katasztrófát részlegesen jóvá tudtuk tenni. De az nagyon meglepő, hogy maga a néppárt egy képviselője mondja ezt. Önök hoznak egy jogszabályváltoztatást, hogy visszakerüljenek ezek a lakhatási támogatások a köztudatba? Ez nem egy nagy kockázatú pénzügyi termék, amikről mostanában beszélünk. Nem, itt a lakhatáshoz való jogról van szó, ez egy alapjog. És hogyha ezt itt most nem kérhetjük számon, akkor az európai polgárok elveszítik ebben a ebbe az intézménybe vetett hitüket. Köszönöm. Köszönöm szépen, elnézést kérek. Most le kell zárnunk ezt a petíciót, folytatjuk a párbeszédet önökkel, miután megkaptuk a válaszokat a levelünkre. Köszönöm szépen. Akkor most a következő petíció következik. 273 per 2013-as petíció, ez egy szlovák petíció. bányászat, kasai uránium bányászatról szóló petícióról van szó. Tisztelt képviselők, a petíciós bizottság az aláírók nevében szeretne köszönetet mondani, bizottságnak szeretnék köszönetet mondani, kasai állampolgárok vagyunk. Itt van egy Jahodna nevű hely, ahol az emberek nagyon szeretnek túrázni, és itt van egy uránium bánya is, illetve egy lerakat, és ehhez közel van a bukovai rezervátum is. Az emberek félnek az uránbányászattól, és attól félnek, hogy az emberi, emberekre illetve a természetre is káros hatása lehet az uránium bányászat 130 ezeren írták alá a Greenpeace eh, akcióját. 31 eh, település is aláírta a, a petíciót. Mindennek ellenére a eh, szlovák kormány és a kanadai cég aláírt egy egyetértési nyilatkozatot, annak ellenére, hogy az emberek ellenzik ezt az urániumbányászatot. 2014-ben alá elfogadtak egy urániumbányászattal kapcsolatos jogszabályt, amely lehetővé teszi ennek az urániumbányászat elutasítását. Mi azt követeljük, hogy olyan területen, ahol amely veszélynek van kitéve, ne lehessen uránium bányászatot folytatni, hogyha az emberek ezt, egy, ezt ellenzik. 2012-nél már jobb a helyzet, de még mindig nem érezzük úgy, hogy a veszély elhárult, mert a cég még mindig próbál feltáró tevékenységet folytatni. Hadd mondjam el, hogy mennyire fontos ez a tevékenység nem akarjuk, hogy radioaktív anyagokat eh, bányászanak se Kassá környéken, se máshol Szlovákiában. Kérem, eh, tegyék lehetővé a petíció eh, továbbadását, nyújtsák ezt, adják tovább más intézményeknek, amelyek követik majd ennek a petíciónak a sorsát, a polgárok akaratát el kell fogadni a gazdasági minisztériumhoz kérem forduljon az Európai Unió, és kérje meg arra, hogy ezt az egyetértési nyilatkozatot vonja vissza. Nagyon fontos a polgárok akarata, úgy tűnik, hogy a cégeknek, vállalkozásoknak több joguk van, mint amennyire a, jog, a polgárok jogát, akaratát figyelembe veszik. Megpróbálták Kassán leállítani a bányászati tevékenységet, de a bányászati hatóság leállította a helyi önkormányzatok fellépését. Jó lenne, hogyha a helyi hatóságok és önkormányzatok kompetenciáját megerősítenék. Most egy új Mm, feltáró tevékenységre kijelölt terület meghatározására kerül sor. Azt szeretnénk, hogyha a petíciót benyújtanák a Környezetvédelmi Bizottságnak továbbadnák, és megkérnék őket arra, hogy kísérjék figyelemmel ezt a helyzetet. A szakértők eh, és, hadd mondják el a véleményünket, vannak környezetvédelmi szakértőink. Szeretnénk köszönetet mondani Kassa eh, polgárai és jövő eh, generációi nevében a földet meg kell óvnunk, hisz csak így fog ellátni minket a jövőben. Köszönöm szépen, most a DG Environment képviselőjének adom meg a szót. Köszönöm szépen a tájékoztatást. Szeretném kihangsúlyozni, hogy még az új információkra tekintettel sem gondolja azt a bizottság, hogy sérült volna bármilyen európai jogszabály, amely eh, ezzel a tevékenységgel függ össze. Többször is jelezte a bizottság, hogy nemzeti szinten kell foglalkozni ezzel a kérdéssel, vannak különböző kormányzati szintek, és ezeken kell eldönteni, hogy folytatják-e a bányászati tevékenységet, illetve eh, mi történjen a bányászati hulladékkal. Hadd tegyem hozzá, hogy sok új jogszabály vonatkozik a bányászatra, és a bizottság úgy gondolja, hogy ezeknek a jogszabályoknak a megfelelő alkalmazása lehetővé teszi azt, hogy bányászati tevékenység megfelelő szociális és környezeti szempontok tartása folyjon az EU-ban. Köszönöm szépen. Szeretném megnyitni a vitát. Kívánni valaki hozzászólni? Elnézést, nem tudom, a, nem ismerem a nevét, de ő nem képviselő, ugye? Képviselőknek van joga arra, hogy részt vegyenek a vitában mindenek előtt. Köszönöm szépen, elnök úr! Meg tudom érteni persze a e, petíció benyújtóját, hiszen bármilyen bányászati tevékenységről van szó, e, ez mindenképpen befolyásolja a környezetet, e, és nyugtalanítja a lakosságot. Itt eléggé egy körben mozgunk, egy mókuskerékben ülünk. A bizottság mindig is azt mondta, hogy vannak európai jogszabályok, és nekünk az a feladatunk, hogy ellenőrizzük, hogy megfelelően alkalmazzák-e az európai jogszabályokat, de nem lehet olyan jogszabályt megsérteni, ami nem létezik. A kérdésem a panaszoshoz a következő. Mennyire reális ez a projekt? Már kicsit ezzel túl is mentünk az eredeti kérdésen. Ugye, ha még nem kezdték el ezt az egész tevékenységet, akkor miről beszélünk? A petíciót azt javaslom, hogy zárjuk le, és élesszük újjá, hogyha elindul valami hiszen nekem ez a problémám, hogy most nincs olyan tevékenység. Ez legyen egy szándéknyilatkozat, illetve egy szándéknyilatkozatról van szó, valaki valami tenni akar, de hogyha ezt tényleg meg akarja tenni, akkor környezeti hatásvizsgálatot kell végezni, egy impact assessment, és a kérdés az, hogy most milyen stádiumban, milyen szakaszban vagyunk. Emiatt van ez az bizonytalanság itt a szakbizottságban, és mert nem tudjuk pontosan hol vagyunk. akkor kérem, hogy reagáljon arra, amit hallott. Most egy olyan stádiumban vagyunk, amikor is a Ludwika Energy vállalat már befejezte a tervezést, és benyújthatják a környezeti hatásvizsgálatot, hatástanulmányt, és kaphatnak bányászati jogokat. És új te, tevékenységre is kérnek engedélyt egy új helyszínen. Ott pedig ritka földfémekről van szó, ezeket szeretnék kibányászni, és ezek is tulajdonképpen radioaktív sanyok, mert ugyanazon a területen találhatók, mint az urán. Azért kérjük a segítséget, mert véleményünk szerint ez az emlékeztető, a Memorandum of Understanding szembe megy az akaratunkkal, a polgárok akaratával, akik visszautasították a bányászati tevékenységet, elutasították ezt, és ezért arra szeretnénk kérni az Európai Parlamentet és a képviselőket, hogy forduljanak a kormányunkhoz, és kérjék, hogy mondják vissza ezt a Memorandum of Understanding-et, ezt az emlékeztetőt, állítsák le, további tevékenységet, mert az emberek nem akarják, hogy ebben a régióban legyen e, bányászat. Nem akarjuk megvárni azt, amikor elkezdődik a bányászat, e, mert akkor egy új petíciót kellene beintani, és újabb három év telne el, mire megvitatnák azt a petíciót, és ekközben már zajlana a bányászat. Ezért e, amikor független szakértők véleményét kértük ki a körülötti hatástanulmány elkészítésekor, akkor úgy gondolom, hogy egyértelműen eljött az ideje annak, hogy elmondják független szakértők is a véleményüket. Még nem zárult le a hatásvizsgálat, és más hatóságok is megvittathatnák ezt a kérdést. Köszönöm, és én is ezt javasolnám. Miután semmi konkrét intézkedés lépés még nem történt Szlovákiában, úgy gondolom, hogy tényleg nyitva kell hagyni ezt a petíciót, de eleget tehetünk az ön kérésének, írunk egy levelet a bizottságnak, leírjuk a helyzetet, és arra kérjük őket, hogy kísérjék figyelemmel, monitorozzák, ami történik. Fogunk írni egy levelet a szlovák eh, kormánynak is, amelyben majd leszögezzük, hogy oda fogunk figyelni arra, hogy mi történik ezen a területen. És hogyha bármi változik, akkor ön benyújthatnak egy új petíciót, és elküzd, elküldhetik ezt a petíciós bizottságnak. Köszönöm szépen, és akkor az utolsó nap, az utolsó napi rendi pontunk a 2000 a 145 per 2012-es számú petíció, melyet Heino Christopherson nyújtott be, Lapföldön és Feladország kereti részén végzett bányászati tevékenységről. Azt a tájékoztatást kaptam, hogy nincs itt a petíció benyújtója, ezért kérem Martinez urat, az Európai Bizottság képviselőjét, a Környezetvédelmi Főigazgatóságtól, hogy fejtse ki a bizottság álláspontját. Köszönöm, elnök úr. A bizottság már kifejtette a petícióval kapcsolatos véleményét, reagáltunk az európai jogszabályok végrehajtására, ami érinti a lapföldön végzett bányászati tevékenységet, itt Finországban, már Finországra szemben elindítottunk egy kötelezettségszegési eljárást a nem megfelelő átültetés miatt, és ezt beszüntettük, amikor a megfelelő intézkedéseket megtette a finn kormány. A Natura 2000 területeken végzett bányászati tevékenység kapcsán Taldibári régióban bekövetkezett incidensekkel kapcsolatban is egy vizsgálatot indított a bizottság, de semmi nem jutott a tudomásunkra, hogy jogi probléma lenne, és rosszul alkalmaznának európai jogszabályokat. Az EU jognak meg kell felelni, ezeket be kell tartani, csak így tudjuk megfelelően kezelni a bányászati tevékenységet az EU-ban. Írtam, hogy rövid leszek, elnök úr. akkor talán ezt a petíciót is ma le tudjuk itt zárni. Itt van még Kilónen asszony Finnországból. Sajnos csak passzív fordítás van finn nyelvről. Parancsolja. Köszönöm szépen. Köszönöm, elnök úr. A petíció benyújtója ezzel a kérdéssel kapcsolatban arra utalt, hogy a finn környezetvédelmi hatóságok nem járnak el megfelelően, amikor bányászati hatéko- tevékenységről van szó. Nikkel bányászattal kapcsolatban is volt már probléma Észak- és Kelet-Finnországban, és részben a a es területeket is érint ez a tevékenység. Talibáran oda vezetett ez a bányászat, hogy Szalminemben, Kaliorervében, Nüle Lumiervében és Kiviervében elszennyeződtek a természetes vizek, Azaz már semmire nem lehet használni ezt a vizet, még szaunában sem, vasá, vos, mosáshoz sem, tehát akiknek ott vikendháza van, nem tudják használni a vizet. Azért merem ezt kijelenteni, mert én is ebből a régióból származom. Ez a vállalat nyilvánosan ki is jelentette, hogy nem tudja betartani a e, környezetvédelmi engedélyében felsorolt feltételeket, e, amelyeknek az egyike e, az, hogy a Kainói regionális hatóság semmit nem tett, egyáltalán nem reagált akkor sem, amikor a vállalat tehát nyilvánosan kijelentette, hogy nem felel meg a feltételeknek. Talibárában tehát egyetemen megsértik a kötelezettségeket, és még hagyd tegyem ehhez hozzá azt is, hogy közvetlenül a környezetvédelemmel összefüggő kérdés a víz elszennyeződése is. És emellett még esetleg lehetnek problémák a lapföldi számi kultúrát ért negatív hatásokkal kapcsolatban is, és ahol a rénszarvas kultúrát fenyegeti ez a bányászati tevékenység. Finországban eddig még nem tisztázott sem, hogy a 38. cikket betartják-e, a finn bányászati törvény 38. cikkéről beszélek, amely szabályozza azt, hogy a számik a rénszaveslenyészők tevékenységét eh, hogyan kell védeni, biztosítani ezt hogy nyelvüket is tovább tudják eh, használni, fejleszteni, és joguk legyen rénszarvasra vadászni, illetve halászati tevékenységet folytatni. A nemzeti jogszabályok, az említett finn eh, bányászati törvény mellett van egy környezetvédelmi törvény, a vizekre vonatkozó törvény, a rénszarvasokra vonatkozó törvény, és ezeket a jogszabályokat jelentősen eh, felpuhították. Eh, jelentős probléma az, hogy nem definiáltak pontosan a jogszabályokban használt fogalmakat, és ez azt eredményezi, azt okozza, hogy minden hatóság saját maga döntheti el, hogy mit is jelentenek az ő értelmezésükben az adott fogalmak. Ezért a talajban semmilyen tevékenységet nem lehet szabad folytatni a, a számik által lakott területek el, hogyha ez problémákat okoz. Én tényleg komolyan aggódom, a környezet sértő és a lakosságot sértő magatartás miatt, és szerintem ezeket a kérdéseket az EU szintjén is meg kell vizsgálni. Szeretnék még arra is utalni, hogy Tálvivára például kapott, olyan engedélyt kapott, amelynek az értelmében a régiónk legnagyobb természetes ügyet, az új árvét érinteni egy szennyvíz tisztító létesítése, és ez, ez minden tervhez, a talajvizeket is érinti. Ez nem lehet, hogy itt az Európai Parlament egyáltalán nem foglalkozik velünk, nem figyel oda, amikor ilyen tevék, egy olyan tevékenységről van szó, ami súlyosan veszélyezteti a környezetet, és a, ezen a régión élő finn őslakosok életét, kultúráját. Ami a vizek védelmét illeti, Gondoskodni kell arról, hogy eh, a, ugye a bányászati tevékenység nagyon fontos eh, a foglalkoztatás szempontjából. Ezért, de azért azt is látni kell, hogy a keletkezett károkat eh, soha többet nem lehet már korrigálni, hogyha a bányászati tevékenység különösen a talajvizet érinteni. Köszönöm, járul. Az elnök úr szinte már is mondta, hogy talán lezáratjuk a petíciót, ezért még egyszer köszönöm a finn eh, kolléganőknek, amit elmondott. Én azért azt javasolnám, hogy az ill felvetődött kérdéseket, amiket rögzítjük a jegyzőkönyvben, tehát mégis ennek alapján tartsuk nyitva a petíciót, eh, és eh, ezeket a most feltett kérdéseket próbáljuk meg megválaszolni. Tehát nekem is az volt a benyomásom, hogy lezárhatjuk, de azért változott ez a véleményem most, és úgy gondolom, hogy inkább azért még fel kell tennünk kérdéseket, és majd amikor ezekre megszületett a válasz, vagy hát kérjünk ezekre választ, valószínűleg nem csak a bizottságtól, hanem a finn hatóságoktól is kellene választ kérnünk. Tehát azt javaslom, tartsuk ezt nyitva, és várjuk meg az újabb információkat. Köszönöm szépen! Valóban akkor nyitva fogjuk tartani még ezt a petíciót, és majd a finn hatóságokhoz fordulunk, és tájékoztatást fogunk adni a további fejleményekről. Ez így mindenki számára elfogadható. Köszönöm szépen, akkor ha nem tévedek, akkor befejeztük a mai ülést. Köszönöm szépen a részvételt kellemes estét kívánok mindenkinek, és holnap reggel 9 órakor folytatjuk.